ügyrend 69C1-es pontja alapján. A plenáris weboldalán elérhetőek az erre vonatkozó információk, és a címek meg fognak jelenni az ülés jegyzőkönyvében. A 69C 2-es bekezdés alapján egy bizonyos számú képviselő, vagy pedig egy vagy több frakció bizonyos küszöbhatárt meghaladva kérhetik holnap, tehát március 14-e kedd éjfélig, hogy a döntés több szavazásra bocsássuk. Amint erre nem kerül, amennyiben erre nem kerül sor, akkor a fenti határaidőkön belül, akkor a bizottságok megkezdhetik a tárgyalásokat. További tájékoztatás. Szerdán a tanács elnöki